illetően a bizottság nyilatkozata az NSZ által végzett uniós polgárokat, politikusokat és vállalkozásokat érintő tömeges megfigyeléssel kapcsolatban napvilágra került információk. A vita első hozzászólója Iarova asszony. Ladies and gentlemen, uh, I welcome the... Hölgyeim és uraim, örülök annak, hogy a mai napon beszélhetek egy olyan dologról, amit nemrégiben jelentettek be a különböző sajtóforumok, az USA, illetve a német hírszerzés együttműködése. Sok dolgot azonban nem tudunk pontosan, nem tudjuk, hogy a német hírszerzés mennyire vett részt ebben az együttműködésben, hogy ez szándékos volt vagy nem. Tehát, amikor az Egyesült államok beli szerv, az NSA megfigyelte, megfigyelt európai személyeket, megfigyelt például német személyeket, akkor ebben mennyiben voltak érintve a német hatóságok? Tagállami hatáskörről van szó, így aztán az európai jogszabályok erre nem vonatkoznak, az alapjogi karta sem. Ez a karta kizárólag azokon a területeken eh, érvényes, ahol európai jogszabályokról beszélhetünk. De nagyon fontos az, hogy restriktív módon értelmezzük a tagállami belbiztonságot. A, az Európai Bizottság esetjoga azt mondja ki, hogy ilyen esetekben a tagállamoknak meg kell indokolni meg kell indokolni, hogy miért tagállami hatóság hatáskörről van szó. Hogyha a tagállam hírszerzése együttműködik egy másik tagállammal, vagy egy harmadik tagállammal, akkor ez tagállami ügy. Ezt úgy kell megtenni, hogy a tagállami jogszabályokat betartja a tagállam, természetesen az Európai Alapjogi Kartát figyelembe véve. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Az első hozzászólón két percre, Fosz úr. Köszönöm. A Spiegel ezen a héten azt írta, hogy az NSA a vnd tudtával hallgatott le szervezeteket Németországban és Nyugat-Európában. Ennyi az idézet. Ez egy állítás, ez egy cím, egy újság, hír, nem több, nem kevesebb. Egyelőre nincsenek tényeink. Miről beszélünk tehát? A hírszerző szolgálatok végzik a munkájukat, van európai szolgálat is, vannak tagállami szolgálatok. Fontos, hogy mindig biztosak lehessünk abban, hogy nincsen tömeges megfigyelés, lehallgatás, ezzel szembe menjünk a polgárokat, a politikusokat és a cégeket sem lehet szabályok nélkül, ezek betartása, megidézése nélkül megfigyelni. Ezt már sokszor elmondtuk. Ezért ezt a mostani vitát most nem jól tempírozottnak tartom, és egyébként a helyét is a vitának is rossznak tartom, mert nem vagyunk kompetensek, sem a bizottság, sem a parlament. Az európai nyilvánosságnak ne játsszuk el, hogy az európai parlamentnek joga lehetősége lenne a nemzeti titkosszolgálatok napi ügy menetébe beleszólni, beleavatkozni. Ez nemzeti hatáskör, és mivel nincsen megerősített információnk arról, hogy amit a Spiegel állít valóban megtörtént, ez csak egy feltételezés, ezért ennek a vitának nincsen egyelőre alapja. Hogy tömeges, vagy titkos, vagy szabálysértő megfigyelés történt volna, erre nincsen bizonyíték, itt csak hogy a válságövezetekben szerzett adatokat egymással szemben is felhasználnak a tagállamok, erre nincsen bizonyíték. Ezt először bizonyítani kell. Köszönöm. Két percben Zipel asszonynak adok szót. Nem halljuk a felszólalót. Fosz úr, nem csak a sajtó számolt be erről, hanem az Németországi Biztonsági Parlamenti Bizottság, amelyben az önpártja is ott ül, is megállapította, hogy szabálysértések történtek. A Snowden ügy utáni ö, felháborodás óta ö, nyilvánvaló, hogy erre a témára oda kell figyelni, a megfigyelések folytatódnak ez a parlament nem csak az USA-t kritizálta annak idején, hanem saját tagállamaitól is azt várta el és várja el, hogy a tömeges megfigyeléseket eh, állítsák le, és sokkal komolyabb garanciákat adjanak a kormányok arra, hogy ilyen nem történhet. Ugye biztosak vagyunk most már abban, hogy brit és német titkosszolgálatok eh, működésében nem működött minden eh, szabályszerűen. Még nincs meg minden adatunk, de nagyon is ö, megalapozott a gyanú, hogy itt súlyos bajok vannak továbbra is. Tudjuk, hogy a szövetségi kancellárt és a német ö, ö, képviselők adatait, beszélgetéseit ö, továbbították, és korán sem csak a terrorizmus elleni harccal kapcsolatosakat és azokat szolgálóakat. Tehát uh, itt a parlamenti felügyelet nem működik, nem működött Németországban. Az egyetlen normális reakció most az lehet, hogy átfogó feltárást végeztetünk el, a, a németországi NSA vizsgálóbizottság segítségével, és maga a kancellári hivatal is egyébként abban érdekelt, hogy ezek az ügyek tisztázódjanak. Nagyon fontos szerepet játszanak ebben egyébként azok az úgynevezett szelektorok, amelyek alapján az NSA bizonyos személyeket, szervezeteket megfigyel, tehát kritériumok. Befejezem. Az Európai Parlamentnek igenis van joga ezzel foglalkoznia, foglalkozzunk is vele. Ezt mutatja egyébként a franciaországi új jogalkotás is, amely részben ö, ö, nyomásunkra történik, és a, a, egyfajta francia Patriot Act-hez hasonlót alkotnak most. Következő felszólalónk egy perc erejé, Krasznyarovski úr. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a felszólaló itt a németországi problémát próbálja ö, általánosítani, és valóban ez a kérdés nem csak Németországot érinti, hiszen a titkosszolgálati információk biztonsága, továbbítása általában érdekelheti az európai polgárokat. A biztos asszony is kifejtette ezt. Európában nem csak az NSZ-jel működnek együtt a titkosszolgálatok. Jó, van ez az újságcikk most. Sok cikk szól erről a problémáról általában, amely láthatóan, hogy mégis egy széles körül probléma, hogy demokratikus ellenőrzés nélkül gyűjtenek polgárokról adatokat, és parlamenti képviselőként félbeszakítja az elnök a felszólalót. Most megadom a szót két percben Intfeld asszonynak. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vajon hányszor voltunk már itt, és beszéltünk eh, illegális lehallgatásokról, politikusok, állampolgárok, újságírók, eh, eh, megfigyeléséről, és Prizang Belgakam faszúr vajon legyen ugyanilyen nyugodt, hogyha nem beszélnénk az amerikai titkos szolgálatról, hanem másról, akkor vajon akkor is ezt mondaná, hogy na hát, na hát. Hát ez a dolga, hogy spionkodjanak, kémkedjenek és lépjünk túl rajta. Nem, na de hát mire vannak a szabályok ezen a kontinensen? Ki fogja az állampolgáraink jogait megvédeni. Ki fogja az állampolgáraink magánélethez való jogát megvédeni, Foszúr? Az LPP e nyilvánvalóan nem foglalkozik ezzel, sem a jogállamisággal, sem a nemzetközi joggal, sem a magánjoghoz való jog, a magánszférához való joghoz. Úgyhogy semmit nem akarnak megvédeni. Nagyon sajnálom, a bizottságnak meg kell, hogy mondjam, hogy ez valóban a tagállamok hatásköre. Persze megint nincs itt semmi. Ha van egy olyan intézmény, intézmény, amely um, ma igazából nem parlamenti kifejezést akarta mondani. Tehát, hogyha van egy olyan intézmény, amely abszolút nem foglalkozik az állampolgári jogokkal, akkor az a tanács. De valakinek azért meg kell ezt tennie, és elutasítom, hogy elfogadjuk azt, hogy mindez jogszerű és elfogadható. Mikor fogjuk végre a választ megkapni erre? Mert pontosan a baráti országok ezt akarják, és kíváncsi vagyok, hogy mit fognak tenni a nem baráti országok. Nincs bizonyítékunk. Hát persze, jó, a, a titkos szolgálat azért titkos szolgálat, titkos, titkosan csinálja, mint. Ezért kell a, az áttekintés, bár Fosszú nem is figyeli, de Kell a felügyelet azonnal, sürgősen európai szabályokra van szükség, amely a határon átnyúló tevékenységeket, a titkos szolgálatok határon átnyúló tevékenységét felügyeli, mert fel kell álljunk, ki kell álljunk az állampolgáraink joga, jogaiért. Köszönöm másfél percben, Ernst asszony. Ernst asszony, köszönöm szépen. Mindig is megállapotunk. Mind, mindaz, amit valaha tudtunk, vagy sejtettünk, az most egyszerűen csak napvilágra került, hogy a zeneszával együtt, a BND mindig azért eh, határozottan együtt, együttműködik, a jó barát az jó barát, eh, minden joggal szemben, még a kancellária is tud erről, mindenki tud erről, mindenki benne van, eh, mindenki becsukja a szemét, a, minden hatóság, amikor az állampolgároknak a, a, az ügyeit kémkedik, de hát ez a európai jog, a nemzeti jog szerintig való kémkedés. Nem, ez mi történjen még, mi, mi kell, hogy még megtörténjen, hogyha mit kell még az amerikaiak, az Unisztán, a Németországban, vagy bárki más, mit kell még, hogy tegyenek információkat átadnak, átjátszanak, kijátszanak, ismerjük a tényeket. És e, ez az, amit olyan alaposan megtárgyaltunk az, NF, az NSA ügyet. És mit csináltak a hivatalok, a, a, az egyéb szervek? Egyszerűen csak ültek és hallgattak. Persze, végre már meg kell mondani, ez egy olyan rendszer, amely millió, több millió vállalatot, állampolgárt, minden jogot megkerülve felügyel, megfigyel és hogyha valaki erről beszél, akkor azt, azt hazaárulásnak nevezik a kormányok eltusolják a botrányt. Kérdése, hogy meddig akarjuk még ezt tűrni, meddig fogjuk még ezt a csalást eltűrni, meddig hagyjuk, hogy a tanács ezt tegye végre. Legyen vége ennek. Thank you. Our next speaker for one and a... Köszönöm szépen, most másfél percre Elbrecht úr következik. Thank you, Ms. President. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt biztos úr, biztos asszony. Hogyha a sajtó beszámolója igaznak bizonyul, akkor ez a lehallgatásos illetve NSA botránynak egy újabb vetülete. Tehát nem csak az amerikai problémája ez, hogy már a saját hírszerzésünk, a saját jogállamisági standardjainknak, normáinknak nem felelnek meg ezek az európai hírszerzési szolgáltatók. Jurova asszony, elérkezett az ideje, hogy tegyünk valamit, hogyha az Európai Unióról az Európai Uniós elveket megszegik a hírszerzési szolgálatok, az elfogadhatatlan. Angela Merkel azt mondta, hogy nem lehet Franciaországban kémkedni, tehát Franciaországról nem kémkedhetnek. Nem értem, akkor most Németország számára a többi tagállam nem barát, vagy nem gondolta komolyan? És ez az összes kormányfőre igaz. A parlamentnek és a bizottságnak arra kell kérni a tagállamokat, hogy tegyék egyértelmű, hogy milyen szabályok alapján működik a hírszerzésük, és hogy kémkednek-e Európában. Európára vonatkozik az alapjogi korta, karta, vannak saját jogszabályunk, ezeket kell betartatni. Köszönöm. Most egy percre Löbröton képviselő következik. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2001 óta a német titkos szolgálatok európai vállalatokat és embereket figyeltek meg az USA kérésére, franciákat például. A Spiegel tette ezt közzé, Merkel asszony ezt beismerte. A kancellár, kancellár asszony menekül a, bizt, a felelőssége elől, azt mondja, hogy szervezési és technikai problémákkal küzdött a hírszerzés. Ez azt jelenti, hogy Németország az USA kérésére aláásta a bizalmát a francia, Franciaországgal szem kapcsolatban. Tehát az amerikaiak érdekeit előbbre vette, mint a baráti tagállam társakét. Nem tudom, hogy ilyen szempont, vagy ilyen látószögben érdemese a TTIP-et folytatni. Köszönöm. Most másfél percre Zver úr következik. Köszönöm szépen. Az NSA botrány óta folyamatosan foglalkoznunk, foglalkozunk ezzel a témával, pedig ennél sokkal nagyobb fenyegetés is lebeg fölöttünk, a kiberbiztonság. Ugyanis egyesek ugyan azt állítják, hogy a német, belga, amerikai titkos szolgálatok együttműködtek. Hát persze, hogy együttműködtek, és persze, hogy titkos módon működtek együtt, ez a dolguk. Biztos, hogy szükség van felügyeletre, de hagyni kell őket dolgozni is, mert a mi biztonságunkért dolgoznak. Valamit tennünk kell a terrorizmussal, a szervezett bűnözéssel szemben. Nyilván az európai adatvédelmi rendeletet alkalmazni kell, ennek 28 különböző normája van, ezeket érvényesíteni kell. Itt az Európai Unióban is, és külföldön is, ha ezek felépnek ott. Az adatvédelemről nyilván beszélni kell a bűnözés elleni harc kapcsán. De meggyőződésem, hogy Nincs olyan ország, és az Európai Unió sem olyan szervezet, amely amely soha nem sértené meg az emberi jogokat, erre oda kell figyelni, de az igazi Big Brother nem Németország és nem Amerika. Következő felszólalunk Morász, Morász úr. Why are we discussing this today? Köszönöm. Miért beszélünk ma erről? Feltette valaki ezt a kérdést. Az NSZ nyomozás nem volt egyszerű. És a gazdasági kémkedésről, a titkos szolgálatról, a hírszerzésről sokan beszéltek Amerikában is. Sokszor a kémkedésre nincs szükség. Terrorizmussal kapcsolatban, illetve a biztonsági szükségleteket kiegészítendő szükség van ugyan kémkedése, de amikor nyugat-európai vállalatokról beszélünk, amikor a német jogszabályok megsértése, vagy az európai jogszabályok megsértéséről beszélünk, az mit jelent? A Washington Post és a Spiegel is megírta, hogy ez egy nagyon nagy falat, két nagy tagállam, Németország és Franciaország került ebbe a probléma körbe. Saját tagállamomnak is azért van némi sara az NSZ-vel kapcsolatban, de semmi szükség arra, hogy ilyen módon az emberek életébe beszóljanak. Ezek állítások, sok ilyen állítás van, de összességében ez egy komoly vád, ahogy ezt a Washington Post és a Spiegel is megírta fontosnak tartom az ellenőrzési eljárásokat. Nincs valóban itt hatáskörünk, de hogy az NSZ-vel kapcsolatban is elmondtuk, a tagállamoknak mindenképpen haladást kell elérni, ez most nem történik meg. És a mai nap is egyfajta emlékeztető erre, tehát a tagállamoknak konkrét lépéseket kell tennie, és ne felejtjük, hogy a Bundestag, tehát maga a tagállam tett valamit, nem csak a újságírók, hanem az egyes német parlamenti képviselőktől származtak ezek a dolgok, és fontosnak tartom azt, hogy az európai parlamenti képviselők is felszólalhassanak, amikor az alapjogok sérülnek. Köszönöm. Weidenholzer úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Attól tartjuk, hogy nem az utolsó alkalom, hogy ilyen dolgokkal kell foglalkozzunk itt, és fényt hozzunk a sötétségbe sötétben működnek a hírszerzések, és a sötétség sok emberben félelmet kelt. Nekünk parlamentnek az a feladatunk, hogy Európában biztosítsuk a szabadságot, biztonságot és a jogot. Pontosan a jogállamiság előnye az, és erőssége, hogy a rendőri és hírszerző, szolgálatok funkciói világosan meghatároztak. Nem szabad a szükséges léptéken túl menniük. Mire van tehát szükség? parlamenti ellenőrzésre van szükség, jó az, amit csinálunk. Intenzív vizsgálatokra van szüksége Európa minden tagállamában. Másodszorban az adatvédelmi reformhoz hasonlóan több hálózatra, több számítástechnikai biztonságra, európai infrastruktúrára van szükség, és a jogi keretekre a whistleblowereknek, olyanoknak, mint Slowden például védelmet kell tudni biztosítani olyanok számára, akik felderítik ezeket. A no-spy megállapodásra van szükség. A kétoldalú megállapodások nyilvánvalóan semmit nem érnek. Az összes tagállamnak kell kötelezően vállalni azt, hogy gazdasági kémkedést nem folytat egymás ellen. Hatodsorban végre elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy nemzetközi megállapodásokat, amelyeket vállaltunk felül felülvizsgáljuk SWIFT, CEFA, ezeket egyértelműen felülvizsgálni és határozni erről, következtetéseket levonni. És úgy gondolom, kedves kollégák, tisztes, tisztelt biztos asszony, a szabad társadalomban, a szabad társadalom azon ismerszik meg, hogy kész arra, hogy az alapvető jogok megsértését felderítse minden ha és a, e, a mint nélkül. Köszönöm szépen. Akkor most a spontán hozzászólásokat kapja meg. Jakovics úr kért egyedül szót. Egy percet kap. Köszönöm szépen. Amikor a parlamentben a arról beszél, hogy honnan szerezte az információt, akkor azt hiszem, hogy kétkedni kell. Nem is tudom, hogy megfelelő helyről érkezette az információ. Sokan azt mondták, hogy a mai vitának nincs értelme, de hogy is nem. A német parlamentet kell például támogatnunk, fel kell göngyölíteni ezt az esetet, ki kell vizsgálni. A a német és az amerikai hírszerzés tevékenységéről kell többet megtudnunk. Van egy van egy megállapodás Európában, nem kémkedünk egymásra. Bizalomra van szükség, meg kell bízni önmagunkban, polgártársainkban, illetve a többi tagállamban is. A kémkedés egyáltalán nem tesz jót sem a gazdaságnak, sem a politikai rendszernek. Köszönöm. Járóval. Biztos asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a mai vitát. Azt hiszem, igenis van értelme a mai vitának, örülök annak, hogy szót kerítettünk erről. Azt hiszem, elég szava voltam a bevezetőben, azt mondtam, hogy nincs elég bizonyítékunk, nem ismerjük a tényeket, csak az újságból informálódtunk számomra, mint egy ügyvéd számára egyértelmű, hogy ebből nem lehet következtetéseket levonni. Beszéltem arról is, hogy igaz európai hatáskör nincs, tagállami hatáskörről beszélhetünk. De el kell, hogy mondjam, hogy a mai vita után, illetve miután azt hallottam, hogy az amerikai hírszol, hírszolgálat visszaért adatokkal. Komoly kétségeim vannak, ugye most is folyik a egyeztetés, a tárgyalás az amerikai kollégákkal a Safe Harbor rendszerről. azról tárgyalunk, hogy az amerikai hírszerzés milyen feltételek mellett használhatja az európai polgárokról szóló adatokat, vagy jogi személyekről szóló adatokat, akik e, amelyek, és ezek az adatok, ezek az azok, hogy eljutatjuk az Egyesült Államoknak. Hát mindez nem fogja megkönnyíteni a tárgyalási folyamatot. Egyfajta törékeny bizalom éppen helyreállt, most pedig megint megváltozott a helyzet, hogy ezeket a híreket hallottuk, de a tárgyalások során keményen védjük a álláspontunkat, odafigyelünk, ugyan a, odafigyelünk a partnereink érveire, de garanciákat várunk az amerikai hatóságoktól, és fontosnak tartjuk, hogy leszögezzék és garanciákat adjanak arról, hogy a jogszabályokat be fogják tartani és végre fogják hajtatni. Mint említettem, a tárgyalás egyáltalán nem könnyű folyamat, az elkövetkezendő hetekben ezzel fogunk foglalkozni. Az volt az elképzelés, hogy május végére lezárjuk a tárgyalási folyamatot, és legyen egy írásos szabályrendszerünk, hogy a Safe Harbor ügy végére érjünk. Tehát a tárgyalások folytatódnak, és ezzel párhuzamosan véglegesítjük az adatvédelmi rendeletet is, ez valószínűleg júniusra a tanács elé kerül, ennyit tudok mondani tájékoztatásként, ez történik jelenleg adatvédelmi kérdésekben. Uh, Köszönöm szépen. Biztos asszony kollégák, most tovább lépünk a következő napirendi pontunkra. Kérjük, hogy a biztosokat, kérjük a biztosokat, hogy cseréljenek helyet, és szólítom Gil asszonyt, előadónkat, akinek